The <clears throat> sitting is resumed. Folytatjuk munkánkat, jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! A következő <clears throat> pont a rendünkön a CLINS jelentés, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról. Az első hozzászóló maga, CLINS úr, négy percig fog beszélni.